Ön itt szerepel, az ön neve itt szerepel a léne jelentéssel kapcsolatban, hogy a szavazatát meg szeretné magyarázni. Ha nem, az is jó. Uszpakics úr következik, tessék. You have to push the button, Mr. Uzbekic. You have to push the button. Uzbekic úr, csak úgy halljuk, hogyha megnyomja a gombot. Gerbiamas pirmininkė, noriu pranešti, kad aš palaikau šitą sprendimą, nors mano kartelė. Köszönöm szépen. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy ezt a határozatot én is, vagy ezt a döntést én is támogatom. Csupán ennyit szerettem volna mondani. És még valami. Kedves kollégák! Ami a mikrovállalkozásokat illeti, illetve az éves beszámolókat, és ezek megváltoztatását. Nos, ezt a kérdést számofórumon vitatják az EU-s intézmények és a nemzeti hatóságok is. Szerintem szükséges az EU-s szintű jogszabályok meghozatala, amelyek mindenki számára érvényesek és kötelezőek. Ugyanakkor meg kéne könnyíteni a mikrovállalkozások dolgát, úgy, hogy mégpedig úgy, hogy közösek a versenypolitikai szabályok, illetve kiegészítjük meg, erősítjük a belső piacot. Véleményem szerint közös adóformát kéne foganas, foganatosítani, kivetni a mikrovállalkozásokra. Az alkalmazottak száma alapján lehetne ezt megtenni, vagy más kritériumok mentén. Elnök, kedves kollégák, ezt nem mondtam az elején, de a szavazat magyarázatokat egy percben kell megtartani, és már én is éhes vagyok. Jár. Képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Célra vezető, hogyha megkönnyítjük a legkisebb vállalkozások bürokratikus terheit, és ezzel a döntéssel az Európai Parlament jelentős lépést tett, hiszen 6,3 milliárd eurót takarítunk meg a számukra, és ezzel támogatjuk az európai KKV-kat mint hogy a kis és középvállalatok maguk dönthetnek arról, hogy, illetve a tagállamok dönthetnek arról, hogy alkalmazzák ezeket a számvételi szabályokat, vagy nem. Remélem, hogy sokan alkalmazni fogják. Kb. 2000 euró cégenként lesz így megtakarítható átlagban, de ezen felül pedig jó példáját adtok annak is, hogy Európa közelebb áll a polgárokhoz, mint sokan gondolnák. Remélem, hogy a tisztelt ház követi ezt a nagyszerű példát. Köszönöm, Mati úr következik. Sí, signor Presidente, onorevoli... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, én a Léna jelentést nem tudtam támogatni, kár ez, hiszen a mikrovállalkozásokról szól, és ez jelenti az európai gazdaság gerincét. Ugyanakkor nem szabad megengedni, hogy a különböző tagállamok mikrovállalkozásai között versenykülönbséget tegyünk. Ezt elkerülendő nem szavaztam rá. Igazi eszközre lenne szükség, és nagyon fontos az is, hogy a mikrovállalkozások könnyen hozzájuthassanak banki kölcsönhöz, banki hitelekhez. Ez hozzátartozik még a mikrovállalkozások megfelelő igazgatóságához is igazgatásához is. Azt hiszem, ösztönzőket kéne a mikrovállalkozások számára kitalálni, amelyek lehetővé teszik, hogy a piacon versenyképesek legyenek a mikrovállalkozások, a családi vállalkozások, hogy hitelt tudjanak felvenni. Sajnálatos módon mi azonban csak a nagyvállalkozásokkal foglalkozunk. Köszönöm, Hárkin asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagy örömmel tudtam támogatni a léne jelentést, ez mindenképpen leveszi a mikrovállalkozások válláról a terheket. Amikor mikrovállalkozásokról van szó, akkor minden alkalommal felmerül az, hogy túlságosan komoly adminisztratív terhek sújtják őket, úgyhogy mindenképpen előnyös az, hogy a mikrovállalkozásokra ne ugyanolyan szabályokra, szabályok vonatkozzanak, mint a nagyvállalkozásokra. Úgyhogy mindenképpen jó az, hogy ilyen típusú döntés született ma. Amikor új jog, általában új jogszabályokat szoktunk létrehozni itt a parlamentben, most azonban módosítottunk egy már létezőt, és ezzel jót tettünk a mikrovállalkozásoknak. Köszönöm, Bonsignore úr a következő. Köszönöm szépen, én is szeretném kifejezni lehne úrnak hálámat ezért a jelentésért. Az Európai Unió szorosan kell a figyelemmel kísérni az üzleti szféra fejlődését. Frakcióm különösen nagy fontosságot tulajdonít ennek, és mindig igyekeztünk támogatni a KKV-kat, azok prioritásait. Ezért fontos lépés az, amit ma tettünk a kkv szempontjából is. Csökkenteni akarjuk a bürokráciát, a működési költségeket, általában a kisvállalatok működési költségeit. Gyakorlati ö, segítséget kell nyújtanunk ezekben a nehéz időkben a kisvállalatoknak. Szerintem a, a rendelkezések rugalmassága is rendkívül fontos, melyek alapján a tagállamok a lehető legjobb időpontban és legjobban tudják alkalmazni az irányelvet, elkerülve a szabálysértéseket, azokat az illegális cselekményeket, amelyek esetleg az ellenőrzők csökkenéséből adódnának. Elnök, köszönöm. A következő napi rendi pontunk az EU 2020-as stratégiával foglalkozó jelentés első hozzászólunk frakció, frakció nevében, tehát két percet kap, Philip Lambert. Öné a szó. Mr. Lambert is... Oh. Hi. Yeah, Mr. President, cher collègue. Uh... Elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy a szavazást, amit részt vettünk, két oknál fogva is ö, ö, fontos. Először is közös az állásfoglalás, hat perccel a határidő előtt adtuk be, adták be, úgyhogy egyszerűen a többi frakció nem tudott módosítót megfogalmazni hozzá. Szerintem ez nem méltó a parlamenthez, mint munkamódszer. A második megjegyzésem a szövegre vonatkozik. Amikor a bizottság ugyanazon politikai családból öt politikai uh, céllal jelentkezett egy olyan állásfoglalásban, aminek abszolút semmi lényege semmiről. Ez megint csak nem méltó a parlamenthez, nevetségesé teszi, mert a 27-ek Európája egyszerűen nem tud mást, csak nyitott ajtókat döngetni. Köszönöm. Köszönöm. Következő Ramona Nicol Manescu asszony. Öné a szó. Domnule președinte, după cum se cunoate printre primii care au solicitat o abordare mai concretă a strategiei de cretere economică i tocmai de aceea doresc să Szeretném üdvözölni azt, amit a stratégia tartalmaz. Mindenek ellenére úgy gondolom, hogy bizonyos aspektusokat nem föltétlenül megfelelően dolgoztak ki, vagy közelítettek meg. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a 2020-as stratégiából nem tűnik ki világisan a stratégia, illetve a kohéziós politika közötti kapcsolat. Szeretném elmondani azt, hogy ez nagyon fontos lenne a regionális politika fejlesztése szempontjából. A tanács javaslatán túl a tagállamoknak olyan politikát kell végrehajtani, amely ezt a stratégiát képviseli, de fontos a helyi hatóságok számára is. A konkrét eredmények elérése volna a cél. Úgy gondolom, hogy a stratégia sikere attól függ majd, hogy nemzeti és regionális szinten hogyan kerül végrehajtásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Luhan úr a következő egy percben. Köszönöm, elnök úr. február 11-i nem hivatalos csúcs találkozón elfogadtak egy államfői nyilatkozatot, hogy támogassák Görögországot pénzügyi problémáiban. Ezen túl megvitatásra került az Európai Uniós projekt is 2020-ra, vagyis a Lisszaboni stratégia folytatása. Folytatnunk kell a megállapított prioritásokat, Szükségünk van erre az állásfoglalásra. Ezen kívül az európai régiók speciális igényeire is gondolnunk kell. Szükségünk van a gazdasági versenyképesség növelésére, hogy, fog, hogy munkahelyeket teremtsünk, beruházásokra van szükség több területen, beleértve a kutatást és a fejlesztést. Ahogy említettem, megfelelően kell foglalkozni. Az egyes régiók sajátságos problématikájával is minden egyes EU tagállamban. Csak így fogjuk elérni a 2020-as stratégiában megfogalmazott célokat. Főleg az oktatásra kell odafigyelni, hiszen ezen téren, ha nem lesz befektetés, nem lesz növekedés. Papa Nikolai, egy perc. Elnök úr, a tanács következtetéseit eh, és a vitát eh, halva és olvasva, eh, valamint meghallgatva a biztos és a miniszterelnökök véleményét, azt kell mondjam, hogy egy válság idején, amikor egy tagállamnak komoly problémái vannak, akkor rendkívül fontos az, hogy az EMU-n belül a Európa szolidaritást mutasson, és segítse a spekuláció ellen az adott eh, tagállamot. Amiről itt szó van, az az, hogy új európai intézményeket akarunk létrehozni annak érdekében, hogy szembeszálljunk a spekulációval, eh, és egyfajta európai pénzügyi alapot. Nagyon fontos tehát, hogy eh, ezekkel a problémákkal szemben valamit csináljunk. Uspaszkics. Uspaszkics. Uspaszkics úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársaim! A továbbiban szeretnék néhány szót szólni a 2020-as európai stratégiáról. Elveiben tekintve minden kezdeményezés célja az kell legyen, hogy, támog- hogy erősítsük az EU helyzetét, és ez mind támogatásunkra érdemes. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne bírálni akár ezt a stratégiát is. Igaz ez az álláspont, tehát a 2020-ig terjedő európai stratégiára vonatkozóan is. Úgy gondolom, hogy az kell legyen a célunk, hogy eltörőjük a határokat az európai szabályozás és a tagállami szabályozás között még fennálló különbségeket. Persze nem a kultúra, a kulturális örökség és a hagyományok tekintetében van erre szükség elsősorban, hanem a gazdaság területén hiszen az egységes európai piac fennáll, és ha ez nem volna így, akkor az mindannyiunk számára azt jelenti, hogy az egyes régiók, földi területek az eu belül más-más szabályok alá esnének, gazdasági szabályozás alá. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió feladata az kell legyen elsősorban, hogy végrehajtsuk azokat a közös politikákat, melyek révén egységes, közös gazdasági környezet jön létre. Fontos, hogy közösen támogassuk a tudományos kutatás, általában a technológiai innováció céljait, ám azt is látnunk kell, hogy az elnök megvonja a szót. Ayala Sender, elvettem a szót, mondja az elnök, nem folytathatja. Ayala Sender asszony nincs itt, Trundis képviselő egy percben kap tehát szót most. Proedre, Köszönöm, elnök úr. Én a jelentés ellen szavaztam, mert gyakorlatilag ugyanarról a lejáratott neoliberális Lisszaboni stratégiáról van szó, illetve annak a folytatásáról, amelynek eredményeként hatalmas munkanélküliség és gazdasági problémák alakultak ki az Európai Unión belül. Radikális változásra van szükség a gazdaság és szociálpolitikában, és eh, amely elsősorban olyan változás, amely elsősorban a munkások jogai érdekében következik be a tanács megpróbál elrejtőzni egyes tagállamok problémái mögé, és nem pedig kollektív módon lép fel a problémákkal szemben. Görögországra fekete bárányként tekintenek, és arra kényszerítik, hogy olyan dolgokat tegyen, olyan lépéseket tegyen meg, amelyeket más tagállamoknak nem kell megtennie. Ehelyett szükség lenne egy igazi megállapodásra és egy igazi szolidaritásra Európán belül. Köszönöm, Kaszmarek úr! Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, elnök úr! Úgy vélem az Európai Uniónak valóban szüksége van egy olyan új stratégiára, mely révén például tudunk választ találni a pénzügyi válság kihívására. Fontos eleme kell legyen ennek a stratégiának az is, hogy mindenféle emberek szabad mozgását tovább támogatjuk, legyenek ezek nyugdíjasok, diákok, tanulók, dolgozók, munkavállalók. Ez nagyon fontos eleme kell legyen az állásfoglalásnak is. Az is helyén való, hogy hangsúlyozzuk a KKV-k fontosságát, mert ezek nélkül nem tudunk kilábalni a válságból, ez nyilvánvaló. Sokan úgy gondolják, hogy a stratégia nem eléggé hangsúlyozza a kohéziós politika fontosságot. Én a magam részéről nem értek ezekkel egyet, mert hogy igenis van hangsúly a kohéziós politikán, kimondja a szöveg, hogy ez az EU szempontjából fontos. Ám ha nem hagyják végre, akkor semmi esetvége nem fog működni. Elnök, Bonsignore úr, Bonsignore úr. Grazie, Presidente. Il Köszönöm, elnök úr. A válság rámutatott most arra, hogy nagyobb koordinációra van szükség. Közösségi szinten több forrásra van szükség az infrastruktúrákra, és a KKV-ket is jobban kell támogatni, ezen kívül a belső piacot is. Mégpedig sürgősen kell közös fiskális politikát kialakítani. Nagyon sokan korábban erre nem figyeltek oda, amikor az amerikai bankok átvették a világpiacot. Az EU belül csak formalitásokra koncentráltunk, úgyhogy bátorságról kell tanúbizonyságot tennünk, és az állásfoglalásban, amelyet én is és frakcióm is jóváhagyott, egyértelmű nyilatkozatokat találunk de azt gondolom, hogy többre van szükség barozó úr és az egész bizottság részéről. Csarnecki úr, a szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Ez az új 2020-as EU stratégia egy kisöccsének tekinthető, a, a Lisszaboni stratégia kisöccse. Tehát ha a bátyja nem ment át a vizsgán, megpróbáljuk az öcsit átnyomni a vizsgán. De hát fontos azért, hogy tanuljunk. Sokszor halljuk európai vezetőktől, hogy mennyire fontos volt az európai stratégia, annak elfogadása, végrehajtása. Ekközben a tagállamok például csökkentették a szabad mozgását a szolgáltatásoknak is, meg a munkavállalóknak is. Hát az új stratégia talán egy kicsit jobb, mint a néhány hónappal ezelőtti változata volt, amikor egyáltalán nem szólt például még a szöveg a kohézió fontosságáról. Most már jobb, ám mégis egyfajta kívánságlistaként határozható meg leginkább. Meglátjuk, hogy a költségvetések mennyiben követik majd, hogy a következő költségvetési keret pénzügyi terv mennyiben követi majd az ebben állt kívánságokat. Remélem, hogy a stratégia nem a régi tagállamok dominanciáját jelenti majd az új tagállamok felett. Hat, Hadd, elnök, hadd tájékoztassam kollégáimat, hogy 15 darab perces szabadat magyarázatot hallottunk, 51 sorakozik, úgyhogy ha valaki írásban terjeszteni be a kérdését, kérdését az nagyon jót tenne mindannyiunknak a szóbeli kérdés helyett. Van még egy jelentkező, a 2020-as stratégiában Balcó úr. Önél szó. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget az európai unió two thousand and twenty as stratégiájára nemmel szavaztam. azért szavaztam nemmel mert láthatóan hitet tesz a neoliberális gazdaságpolitika mellett. világosan fejti ki hogy eltéli a protekcionista gazdaságpolitikát vagyis az állam szerepvállalását pedig a pénzügyi gazdasági világválság az a tanulságot adta hogy a piacokra nem lehet mindent rábzni. másrészt világosan látszik a birodalmi koncepció előrja hogy automatikusan lépnek a szabályok életbe akkor ha a tagállamok nem ültetik át időbe. európai felügyeleti hatóságot kván létrehozni és egyéb helyeken is világosan látszik hogy kötelező erejű jogi aktusokkal kván eredményt elérni ahelyett hogy az autonóm döntéseket meghagyná. ezért nemmel szavaztunk rá. köszönöm. ayala sender asszony már meg is ebédelt és gy feltöltve mondhatja el szavazatmagyarázatát. Köszönöm, elnök úr. És Hát hadd mondjam el, hogy valójában nem ebédeltem, hanem az irodámban dolgoztam. E, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjaként szeretném elmondani, hogy a 2020-as stratégia mellett szavaztam, mert szerintem fontos, hogy a parlament kifejezze a véleményét. Ugyanakkor fenntartásaim vannak. A 18-as bekezdésben például, ahogy az jelenleg áll, alapvetően helytelen dolgot mond, legalábbis nem korrekt dolgot. Azt mondta, azt mondja, hogy a számbevőszék kritizálja a bizottságot és a e, tagállamokat. A, a az EU költségvetés 80%-a vonatkozásában. Ehhez képest valójában a számbevőszék gratulált a e, az európai intézményeknek, és pozitív eh, nyilatkozatot adott ki arról, hogy a tagállamok eh, a, például az agrárkiadások területén milyen módon költötték el a pénzeket. Tehát sajnálatos módon ez félrevezető lehet azt állítani, hogy 80%-át az EU költségvetésnek rosszul kezelték, és ezt mindenképpen el kell mondanunk. Akkor most jó étvágyat a képviselőasszonynak, majd Meneszkú úr következik. Mr. Manescu. Manescu úr. Ó, nem, megint Nikol asszony még egyszer. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, én ellene szavaztam a Goldstone jelentésnek. Még akkor is, hogyha úgy tűnt, hogy ez jó kezdeményezés volt a kezdet-kezdetén, mert elemizni akarta az izraeli-palesztin konfliktust, hogy jobb megoldást találjon a régióban. De azt szerettem volna, hogy objektívabb legyen ez a jelentés, és tiszteletbe tartsa a nemzetközi jogokat és az emberi jogokat. Abban a kellemetlen meglepetésben volt részem, hogy azt kellett megállapítanom, hogy ebben a jelentésben az izraeli kormányt ugyanúgy kezelik, mint a Hamaszt, amely tulajdonképpen olyan szervezet, amely felkerült a terrorista szervezetek listájára az EU-n belül. Következésképpen nem hiszem, hogy ezzel a jelentéssel az izraeli-palesztin konfliktus és a feszültség ebben a régióban megoldódna. Ezért szavaztam ellene. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Mészáros úr egy perc. Mészáros úr egy percben a richard goldstone bró tmje által kidolgozott jelentés véleményem szerint szerzői nemzetközileg elismert szakemberek akiknek éles látásában és objektivitásában nem lehet okunk kételkedni. a jelentés politikamentes és kiegyensúlyozott ezért ajánlásának végrehajtására meg kell teremteni a feltételeket én a jelentés mellett szavaztam bár nem értek egyet minden részével de jó hogy megszületett ez az állásfoglalás amelyet elfogadtunk ma a parlamentben amely remélhetőleg hozzájárul a szemben álló felek túlkapásainak megfékezéséhez és hosszú távon a végső és annyira áhtott béke megteremtéséhez a közel keleten. köszönöm szépen! Dodds asszony nincs itt. Morvai Krisztinája szó egy percben. Szépen two thousand and eight decemberében izrael brutális támadást intézett a gázai övezet ellen amelynek következtében több mint one four hundred ember többségében civilek köztük four hundred and fifty gyermek halt meg. az úgynevezett goldstone jelentés objektv módszerekkel széleskörű bizonytásfelvétel mellett feltárta ezeket a borzalmakat és kimondta hogy a nemzetközi jognak mely tételes szabályait szegte meg izrael ezzel a brutális fellépéssel. természetes hogy a jobbik magyarországért mozgalom európai parlamenti küldöttsége igennel szavazott arra a döntésére az európai parlamentnek amellyel ezen goldstone jelentés valósággá tételét ajánlásainak megvalóstását javasoljuk és egyben ezzel követjük meg a palesztin áldozatokat amiatt hogy szégyenszemre a magyar kormány szöges ellentétben a magyarok véleményével folyamatosan a goldstone jelentés ellen foglal állást a nemzetközi fórumokon. köszönöm szépen! úr következik. Voorzitter, het eh, Goldstone-rapport is te eenzijdig. Köszönöm, eh, elnök úr a Goldstone jelentés túlságosan egyoldalú, eh, nagyon sok mindenben Izraelt hibáztatja. Noha tény, hogy a Hamas használta fel a civileket emberi pajsként a fegyverek ellen. A Goldstone jelentésben mindez nem szerepel. Az ENSZ megfelelő bizottsága Eh, bizottságában olyan országok is foglalkoztak ezzel a jelentéssel, mint Szaudarábia, Pakisztán vagy Líbia. Nyilván ezek az országok eh, nem úgy ismertek előttünk, mint fantasztikus demokráciák, vagy nagyszerű demokráciák, és a szólásszabadság bástyái és sajnálatos módon ez kihatással volt a Goldstone jelentésre is, ezért eh, is utasítottam én el a parlament anyagát, mert az is egyoldalú.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 siitä huolimatta että me olimme melkein yksimielisesti sitä mieltä että hamas on terroristijärjestö me kuitenkin tehát egyetértettünk abban hogy a plenáris többsége elfogadta mindezt, amit tettek, a 800 rakéta, amit a Hamas a civilek ellen bevetett, folyamatosan fenyegeti a lakosságot. Azt hiszem, hogy nagyon szomorú, hogy ez az egyoldalú jelentés elfogadásra került itt, még akkor is, hogyha nem kapott nagy többséget. Remélem, hogy a jövőben ez nem így lesz, és Európa a szólásszabadság és a demokrácia, illetve az emberi jogok mellett fog kiállni. A középkeleten is. Köszönöm. Csárneszki úr a szó. Elnök úr, köszönöm. Megérem, hogy rövidebb leszek most, mint az előbb voltam. Úgy gondolom, hogy Goldstone bíró nem feltétlenül az objektivitás mércéje, ezért vagyok a e jelentés ellen. Úgy tűnik tudni számomra, hogy ez a közelkeleti helyzetet fekete-fehér színekben ábrázolja, mint hogy csak egy fekete-fehér mozit néznénk, Izrael a rossz fiú, a sötét alak. Hol a sokkal összetettebb, bonyolultabb helyzet tanulni lehetünk, ezért el kéne kerülnünk az ilyen egyoldalú ítéleteket. Elnök úr, a magam részéről, és talán ön is, jártak már Zderód városában, melyet ö, rakétatámadások értek több alkalommal, amelyeket rakétákat a Hamas indított. Úgy vélem, ez a jelentés nem szól erről. Például az Európai Parlament ezzel nem büszkélkedhet. Köszönöm szépen. Itt még nem jártam, bár más helyeken igen. Hanen úr. Elnök úr, nagyon sokat hallottunk az arányosságról ezen a, ennek a vitának a kapcsán. Nem tudom, hogy Izrael mit tekintene annak. Nem tudom, hogy jobban szerették volna, hogyha az a zsidó állam egyébként másképp lépett volna. Nem tudom, hogy mi a helyzet az arányossággal, vagy az arányosság hiányával ebben a jelentésben. Amikor ilyen erőszakos cselekményekről ö, olvasunk, és a szerző egyszerűen ö, nem mesélt semmit arról, hogy ez milyen kontextusban történt. Nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel. Izrael esetében voltak hibák, nem tudom, hogy a stabil palesztin állam nyilván jobb szomszéd lenne, de ugyanakkor az, ennek a jelentésnek az abszolút szubjektivitása még messzebb tolta a megoldást, amelynek keretén belül az izraeliek és a palesztinok békésen élhetnének egymás mellett. Köszönöm. Lambsdorff úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az FDP parlamenti frakciója ellenne Szóval az a Goldstone jelentés végrehajtásával kapcsolatban, bár a, már magát a mandátumot is megkérdőjelezhettük, egyetlen tagállam sem hagyta jóvá jelentős létrehozását. Az, hogy Izraelt hivatalosan terrorszervezetként nevezzük meg, nem mértékletesen és nem kiegyensúlyozottan értékeli a konfliktus okait. Ez, ez nem jelenti azt, hogy a helyzet kivizsgálását el kéne utasítanunk, sőt, épp ellenkezőleg ki kell vizsgálnunk e kérdéseket, és Izraelben is le kell folyni ezeket, ezeknek a vizsgálatoknak az áldozatok jogait érvényesítendő. Ugyanakkor az izraeli kormány politikáját sem hagyjuk mindenben jóvá a béke folyamat tekintetében. Folytatni kell a tárgyalásokat Izrael és a palesztin hatóságok között. A, az Obama a kormányzat is komoly tanúbizonyságot tett arról, hogy a tartós béke ügyét kívánja szolgálni, ezt támogatnunk kell. A, ugyanakkor arra is le kell szólítanunk Izraelt, hogy ne folytassa a telepek építését a Jordán folyó partján, és ezt joggal bíráljuk. A jelentés is joggal teszi ezt. Thank you. We now move... Köszönöm. Most Fehér Arcország kerül terítékre. Mikolácsics úr egy percben kap szót. Mikolásik úr. Tisztelt képviselőtársaim, meg vagyok afelől győződve, hogy az Európai Uniónak világos üzenetet kell megfogalmaznia a Fehér felé. Az EU-nak képesnek és késznek kell lenni arra, hogy átértékelje a kapcsolatokat, hogyha Fehérország nem hagy fel az emberi jogok folyamatos megsértésével, meg a demokratikus állam működése nem indul meg, az elnyomás nem szűnik meg. A Fejerrosos elnök döntésére gondolok itt például az internet ellenőrzéséről, és általában a sajtó és véleményszabadság egyáltalán nem érvényesül ebben az országban. Lábbal tiporja a, ezek a hatóságok a, a demokráciát, az állampolgárokat, bizalmatlanul kezelik a hatóságok. Ezért az Európai Uniónak fel kell lépnie az állami szervekkel szemben. A demokratikus ellenzék tagjait nemrégében fogták le, csukták le, és júliusban lépett érvénybe ezek a szabályok, tehát figyelembe kell lenni az Európai Uniónak erre, és reagálnia kell ezekre. Karinovszki úr. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt a jelentést, ugyanis ennek elfogadása a kisebbségi jogok és az alapvető emberi jogok támogatásával egyenértékű. Megmutatjuk ebben a jelentésben, hogy a szólásszabadság és a kisebbségek jogai azok olyan jogok, amelyeken az EU alapszik, és örülök neki, hogy a parlament támogatja a lengyel kisebbséget Fehér Oroszországban. A tagállamoknak természetesen jó példával kell előjárniuk a kisebbségpolitika területén, minden tagállamunkban érvényesüljenek a kisebbségi jogok. Kacsmerek úr, következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Én a javaslatra igennel szavaztam, mert legálissá szeretnénk tenni a lengyel kisebbségek szerveződéseit Fehér Oroszországban. Sajnálatos módon ezek a jogok ezeket a jogokat megsértik jelenleg. A fehér orosz nagykövettől kaptam egy levelet, a Varsói nagykövettől, és ő óva intetettől a jelentéstől, és azt mondta, hogy nem objektívan kezeltük ezt a helyzetet a lengyel médiában de azt gondolom, hogy itt ennél sokkal fontosabb dolgokról van szó, bizonyos alapvető standardokról, kisebbségi jogokról, és valójában mi Fehér Oroszország érdekében is szavaztunk, illetve jártunk el. André Andrekény asszony, köszönöm szépen, elnök úr, támogattam ezt az állásfoglalást a civil társadalom és nemzeti kisebbségek helyzetét feltárandó Fehér Oroszországban. Ma szeretném még egyszer kifejezni, súlyos aggályomat a jelenlegi emberi jogsértések miatt e Fehér Oroszországban. Mert megint csak a civil társadalom tagjai ellen, a nemzeti kisebbségek tagjai és szervezetei ellen léptek fel a fehér orosz hatóságok. Szeretném kifejezni teljes szolidaritásomat azon állampolgárokkal, akik nem tudják gyakorolni az őket megillető jogokat. Szeretném elítélni súlyos szavakkal Anglike Boris e, e, elfogását, aki a Oroszországi Lengyelek Szervezetének elnöke, meg hogy Lebeszkó, elfogását, aki az Egyesült Civil Párt, illetve az Egyesített Demokratikus Ellenzék szervezetének vezetője, aki volt házunk vendége is több alkalommal. És sajnálatos módon a fehér orosz emberek nem tudják hasznosítani azokat a projekteket és javaslatokat, amelyek az Európai Unió élt az ország irányában, és amely része a keleti szomszédságpolitikának is. Köszönöm, Takula képviselő a szó, mondja az elnök. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Minusta tässä... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Fehér Orsz- Oroszországban a helyzet kapcsán nagyon fontos, hogy mi európaiak ne feledkezzünk el értékeinkről. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert Nagyon szomorú a Goldstone jelentés szavazati eredménye. Kaukázuson, Fehér Oroszországban, mindenütt emlékeznünk kell az értékeinkre, a szólásszabadságra, a demokráciára, az emberi jogokra. Ebben a közösségben élünk. Szeretnénk ezt az üzenetet közvetíteni Fehérországnak is oda kell figyelnünk arra, hogy a kisebbségi jogokat figyelembe veszik Fehér Oroszországban, és hogy a vallási kisebbségek akiket üldöztek eddig, vallásszabadságokat tiszteletbe tartsák és figyelembe vegyék. Nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet közvetítsük Fehér Oroszország számára is. Itt reményt is kelthetünk számukra. Kenner úr, elnök úr, bár támogatom az állásfoglalás szövegét, nem tudom, hogy mi vagyunk-e a megfelelő társaság arra, hogy mi kioktassuk fehér az országot a demokrácia feladatairól. Nézzünk körül itt ebben a házban. Nem éppen ö, tudjuk a 27 tagállamok véleményét kifejezni, mi egyfajta politbüróként ö, működünk. Ö, sokszor tartottunk ugye áll, ö, népszólásokat, aztán csalással megkerüljük ezek eredményét. Kicsit úgy működünk, mint a Szovjetunió egyes apparátusa. Fentartjuk például a kapot, a mezőgazdasági politikát, meg az apparátus többi részét az európai korporatizmus jegyében. Nem csoda, hogy a régi KGST-beli kommunista pártok, volt kommunista pártok vezették az igen kampányt annak idején a Soyuz Európa ügyében. Emlékezzünk csak vissza az Animal Farm, az Állatfarm című regény utolsó oldalaira, amikor már nem lehet megkülönböztetni, hogy ki melyik oldalon áll. Elnök, köszönöm. Elnök úr! Az állásfoglalás tartalmán túl az elvet is megkérdőjelezném. A francia, flamand, magyar, német, osztrák patrióták alaposan megkérdőjeleznek ilyen témákat, és mi úgy teszünk, mintha mindenkit megleckéztethetnénk. Elnézést, Goldis úr, mondja az elnök. Elnézést, finnül szólalt meg az angol csatornán, zavartámat a tolmás technikában. Kérem, kezdje újra. Merci. Est-ce que ça va comme ça, monsieur le président? Most így jó lesz, elnök úr? Tehát, elnök úr, azt mondtam, hogy a francia, flamand, magyar, német, osztrák ö, ö, patriótákat állandóan üldözik mindenféle síkon. És talán még ez a parlament is támogatja mindezt, és ugyanakkor meg akarja leckésztetni az egész világot határain túl. Ukrajnáról is szavaztunk egy állásfoglalást, pedig nagyon sok ukrán egyszerűen inzultusnak tartja mindezt, Stepan Bandera például nagyon nehéz körülmények között próbálkozott két totalitáriánus hatalom között, a szovjet és a hitleri totalitáriazmus között. És nagyon sok ukrán, aki meg, aki, akinek ez a parlament egyáltalán nem megfelelően járt el. De vannak magyar patrióták is, ugyanúgy harcolnak, mint zsandárk nálunk. Nagyon szeretném, hogyha parlamentünk a hősökkel szemben hasonlóképpen járna el, legyenek azok más országból származó Elnök. Körülbelül. Ebből a felénél tartunk, félúton tartunk, most pedig akkor az adózás és nemzetközi eh, tranzakciók, pénzügyi tranzakciók, K Silver kap szót az ECR frakció nevében. Köszönöm. Az ECR frakció is úgy gondolja, hogy nem úszhatja meg, nem menekülhet meg mindenfajta eh, retorzió nélkül a pénzügyi szektor a jelenlegi válság következményei elől. minden meg kell tenni, hogy eh, ezek a cselekmények ne ismétlődjenek meg, illetve a eh, rendszerhibákat kiküszöböljük egy alappal. Eh, éppen itt az ideje, hogy valami fajta tranzakciós adót bevezessünk, eh, mondják eh, egyesek. Semmilyen megoldást nem lehet kizárni, de addig nem alkalmazhatóak, amíg nincsenek meg a kellő biztosítékok, illetve nem élvez globális támogatást. A hetes bekezdés az, ami nekünk különösen nem tetszik mert ez új adóbehajtó jogosítványokat ad az Európai Uniónak, és noha nagyon óvatosan fogalmazták meg a bekezdést, nyilvánvaló, hogy ez a célkitűzés. A másik dolog, ami nem tetszik nekünk, hogy a tranzakciós adók ne olyan projektekre kerüljenek elköltésre, amelyek valakik szívének kedvesek, hanem olyan dologra, amelyekkel megelőzhető a válság újra megtörténte. Eh, emellett eh, az egész eh, szöveg az EU adó kivetési jogát készíti elő, és nem az a fő célja, hogy stabilizálja a pénzügyi szektort. Ráadásul nem gondoljuk, hogy a, egy EU adó lehetséges, anélkül, hogy világméretekben megállapodás szülessen, ezért is nem szavaztuk meg. Higgins úr következik egy perc tartózkodtam, elnök úr, ennek az állásfoglalásnak a szavazásakor, mert reménytelenül kevéssé adekvát abban, hogy azon obszcén társadalom ellenes spekulációk ellen lépjen fel, amelyeket a nagy hedge fundok és a nagyrangú bankok, mint a Goldman Sachs elkövetnek a társadalom ellen. New Yorkban február 8-án egy magánvacsorán 18 hedge fund vezetője ült le, az euró elleni spekulációról tárgyaltak, és hónapok óta ezek a pénzügyi cápák, amelyeket fundokat nevezünk, 2000 EU, milliárd eurót kárt okoztak a spekuláció révén, meg Örögország ellen spekulálva, magánprofitként megfosztva e pénzektől a társadalmakat. Az Európai Unió nem csak, hogy az, Unió nem csak az ujját nem emelte, hogy rájuk szóljon, hanem még ösztönözte is ezeket a pénzügyi bűnözőket, hogy sarokba szorítsák a dolgozókat, az állampolgárokat, és, és velük fizettessék meg ezen paraziták profitját. A pénzügyi adót fontos eleme a demokratikus ellenőrzésnek, a nagybankok és a hedgefundok ellen fel kell lépni, így lehet a szegénység ellen fellépni, és a társadalom javát szolgálni, és nem az egyéni pénzésség ügyét megengedni. Borgézi úr, egy percben. Köszönöm szépen. Mi tartozkodtunk de a legfőbb ok az EU szándék ellen, hogy új adót hozzunk be, az volt, ami a bizottsági iratkozatban is látható, hiszen a kibocsátások minimális adója lesz, lenne ez, és így az Európai Unió számára adózási hatalmat adunk. Ez pedig nem alkotmányos a tagállamok számára hiszen nem lehet adózás képviselet nélkül. Mi ellenezzük ezt teljes mértékben. Nem akarjuk, hogy közvetlen adózást vezessenek be, hiszen 2009-ben a Német Alkotmánybíróság is ellene döntött. Egy héttel ezelőtt ez ilyen titokzatos ülés volt, amikor is a világ két nagy pénzügyi intézményének vezetőit kinevezték. Ennek az adónak a bevezetése azonnal megemelni a tüzelőanyagok árát, és ez egyáltalán nem alkotmányos. Elnök, köszönöm. Hennen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Engem nem győztek meg arról, hogy a pénzügyi tranzakciókra adót kell kivetni, de ugyanakkor eh, a jó szándékát nem kérdőjelezem meg eh, a beterjesztőknek, és én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban van helye a békés egyet nem Amit viszont mindenképpen ellenzek, az az, hogy csak az Európai Unióba vezessünk be egy ilyen Tobin adót, mert egy regionális Tobin adó a tőke menekülését fogja eredményezni. Miért szavazott mégis ilyen nagy számban ez a ház egy olyan tervezetre, amely ellene van a az Európai Unió érdekeinek. Azért, mert jól hangzik, megadóztatja a bankárokat, megadóztatja a londoni city és ráadásul teremt egy független bevételi forrást, amely nem a tagállamoktól származik. Minden más olyan javaslattal együtt, amely itt éppen most vitatárgyát képezi, az alternatív pénzügyi alapokról, stb. Nos, látjuk, hogy a londoni City erős fenyegetés alatt van, és Európa pedig sokkal szegényebb lesz emiatt. Kemal, Kemal úr szó. Köszönöm, elnök úr. Bárki, aki szemek, megvizsgálta az, a pénzügyi válságot, felveti az ellenőrzés ügyét, miszerint a bankok felelőtlenül bántak az adófizetők milliárdjaival. Úgyhogy ha bárki elgondolkozik az ilyen tranzakciós adóról, az bizony észszerűnek tűnik, hogy a pénzügyi válság áldozatait megsegítsük, és a szegényebb országoknak segítséget nyújtsunk. Ám ha meggondoljuk azt, hogy mindezt hogyan hagyják végre, és mi az igazi kihatása ennek, ha végigkövetjük a láncon, a reakció láncán, a, a, a piacokon, a valóságban az történik a végén, hogy a bankok ezen költséget átteszik a végén a, a kliensek vállára, meg azokra, akik a, a fejlődő országokkal kívánnak kereskedni, általában a kereskedőkre, illetve a, a biztosítás árára teszik rá, amely nem nemzetközi kereskedelem fontos eleme. Ha tényleg kezelni akarjuk a problémát, akkor az adófizetők milliárdját nem a ö, kevéssé hatékony kormányok kezébe kell adni, hogy elpazarolják, hanem a vállalkozókat kell segítenünk a szegény országokban, hogy megszüntessék a szegénységet. Köszönöm szépen. Következik az egységes eurófizetési térség, és uh, Paskál úr a szó. chcem oceniť e, úsilie. köszönöm szépen elnök szeretném az európai unió fáradozásait e, megköszönni és nagyon fontosnak tartom hogy az egységes e, eurófizetési térség létrejött és hogy ez megerősödjék. ezek az új szabályok azt a célt is kell szolgálják, hogy a bankok nem tudják megkerülni ezeket a szabályokat. Hiszen az egyik oldalon a bankok kiították a, a költségeket a kifizetésekre vonatkozóan, a bel- és külföldi kifizetések tekintetében is, ugyanakkor új díjakat vezettek be az egyes a banki fiókokban való kifizetésekre terhelve. Ebben az összefüggésben a bevezetése az új szabályoknak nem szüntetnék meg ezeket a díjek, díjakat. Nagyon fontos tehát, hogy ne engedjük meg, hogy a bankok visszaéljenek ezeket a, ezek, ezzel a helyzettel, és az állampolgárokat terheljék rá ezeket a költségeket. Tekintettel kell lennünk arra is, hogy az új szabályozás mennyiben tartják majd be a pénzügyi intézmények. Most pedig a hamisítás elleni fellépésről beszélünk. Kalinowski úr, egy perc panie przewodniczący! głosowałem za przyjęciem tej rezolucji gdyż. köszönöm elnök úr én e, megszavaztam ezt az állásfoglalást mert e, így tudom legjobban képviselni a e, választópolgáraimat. A Lisszaboni szerződés új felhatalmazásokat adott az Európai Parlamentnek, ezért is az Európai Parlamentnek a polgárok jogai Eh, érvényesülését eh, mindenképpen biztosítania kell, illetve e felett őrködnie kell. Nem szabad megengedni, hogy eh, titokban tárgyaljon le ügyeket az Európai Bizottság, mert ez nem felel meg az európai jognak sem és eh, ezáltal az európai polgárok nem ismerhetik meg az európai eh, szabályokat, illetve azoknak a hátterét. Eh, ezért is örülök annak, hogy az Európai Parlament véleményt nyilvánított ebben a témában. Köszönöm. Harkin, Harkin asszony szó. Elnök úr, ami a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást illeti, nincs átláthatóság a jelenlegi tárgyalások során. És hogyha ezt használjuk a globális megállapodásra, ez teljesen ellentmond az átlátható és demokratikus eljárásoknak, amit elvárunk a jogalkotóktól. Függetlenül a tartalomtól elfogadhatatlan az, hogy a közvélemény ne láthasson bele ezekbe a politikákba, amikor olyan sok mindenkit érintenek. De visszatérve tartalomra, oda kell figyelnünk mindenképpen az adatvédelmi felügyeletre, Eh, amelynek igen erőteljes volt a véleménye a tárgyalások során, hiszen ösztönzi arra a bizottságot, hogy átlátható dialógust folytasson, és ugyanakkor azt is elmondja, hogy a szellemi jogvédelem rendkívül fontos a társadalom számára, és védeni kell. Eh, nagyon figyelni kell a magánadatokra is, és egyéb területekre is, eh, a szólásszabadságra például. Végezetül elmondja, hogy alapvető emberi jogokra kell odafigyelni, ami nagyon fontos minden európai polgár számára, és ahogyan majd a bizottság és a parlament is foglalkozik a kérdéssel, befolyásolja az átláthatóságot is. Köszönöm szépen. Kamál úr, köszönöm elnök úr. Nagyon fontos eleme ennek az állásfoglalási indítványnak, hogy sikerült végre szövetséget kovácsolni a frakciók között, és ez egy konszenzusos téma, miszerint ezen tárgyalásokról szóló információ hiánya majd csak tápot ad a különféle híreknek, mint például a laptopok elkobozása, meg az MP3 játszók elkobozása a határokon is ilyen rémhír, amit lábra kapott. Ezért fontos, hogy átláthatóbbak legyenek azok a tárgyal, kereskedelmi tárgyalások, amelyek a hamisítás elleni célt szolgálják. Tegnap éjjel azt hiszem a biztos meghallotta ezt, meghallotta ezt az üzenetet, és fontos, hogy megígérte, hogy több tájékoztatással él majd a tárgyalásokról. Ha az Európai Bizottság a 27 tagállam nevében tárgyal meg az EU nevében, akkor alapvető fontosság, hogy mi is tudjuk, mi az a tárgyalási álláspontunk, és hogy megszülessenek azok a teljes körű hatástanulmányok, amelyek a javaslataink kihatását vizsgálják az EU iparára. Üdvözlöm tehát ezeket a javaslatokat, amelyek a nagyobb áthatóságot szolgálják. Elnök, köszönöm, Paska újra szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nyugtalanított az Európai Bizottság viselkedése ezen megállapodás vonatkozásában. Tudnék, a tárgyalások zárt ajtók mögött folytak, az európai képviselőket nem tájékoztatták arról, hogy végül is miről szavaznak. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell változtatni, ezt az eljárásrendet azt várom az Európai Bizottságtól, hogy a parlamentet tájékoztatja, és, magár és a felelősségnek megfelelően viselkedik. Nem jó üzenet ez az európai közvélemény felé sem, meg a világ egésze felé sem, ha az Európai Bizottság több alkalommal át kell dolgozza a megállapodást, meg a vonatkozó álláspontját. De ez nem az intézmények közötti jó kommunikáció jele. Thank you. Köszönöm. Most a tarifa preferenciák témája következik, Kamal úr szó. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy sokan közülünk tudják, a, GP, eh, a GSP rendszer eh, hamarosan felülvizsgálatra kerül, és a jelenlegi rendszer eh, véget ér. Ami a GSP-t és GSP pluszt illeti, a legfontos tudni, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás tárgyalásai során sokan vonakodtak attól, hogy az EU-val szerződést írjanak alá, mert mindenkire ugyanazt akarják kényszeríteni. És ehhez képest engem meglepett, hogy az egyik bizottsági, az Európai Bizottság egyik embere azt mondta, hogy egy modellt is akarunk úgymond átadni, nem csak egy kereskedelmi megállapodást kötni. E, természetesen vannak olyan országok, amelyek preferenciális alapon szeretnének kereskedni velünk. E, azok, akik ezt e, így szeretnék tenni, Ezeknek egy GSP pluszt kell eh, ajánlani, amely rugalmasabb, és remélhetőleg így az ő vállalkozóik majd eh, jólétet teremthetnek és kiemelhetik hazájukat a szegénységből. Köszönöm, Hennen úr. Elnök úr, alig vettük észre, hogy Dél- és Közép-Amerika belecsúszik egyfajta ö, autokráciába, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolívia mind-mind ilyen félig diktatórikus rendszerek felemelkedését mutatja, amelyek nem, ha nem is teljesen diktatúrák, de semmiképp sem támogatják a parlamenti demokráciát. Ezeket megválasztották ugyaneket a kormányokkal, de szépen leépítik a, a demokrácia intézményeit, akár a parlamentet, akár az alkotmányt is szétfeszegetve. Szocialista alapokon szervez meg az állam működését. És hát kit bírál, eközben a baloldal a világ ezen részében pont azokat a ö, rendszereket, amint Álvaro Uribe rendszere ö, Kolumbiában, amely ténylegesen demokratikus támogatást élvez, és a, amely rendet vezetett be, rendet teremtett ebben a szomorú múltú országban, ahol a jobb és baloldali gerillákat leverte. Világos, hogy a prioritás az kell legyen, hogy őt támogassuk. Ő, furcsa, hogy őt szúrták ki pont a, a parlamenti képviselők milyen gyalázatos, hogy a, így bánnak azzal, aki fellépett a fegyveresek ellen. Az Albertin jelentése kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Albertini kollégának a munkáját, hiszen fantasztikus munkát végzett ebben az rendkívül fontos témában Európa számára. Amikor Lisszabon hatályba lépett, és erőteljesebb lett a biztonság és külpolitika, nagyon sokan azt reméltük, hogy nagyobb lesz a felelősségünk, és jobban belefolyhatunk majd az európai külpolitikába. Ami a főképviselőt illeti, nagyon fontos, hogy tárgyaljon a parlamenti ö, érintett bizottságokkal, és ö, a külszolgálat is kapcsolatban legyen velünk. De bizalmas információnak is el kell jutnia a parlamenthez. Ez a jelentés első fontos lépés egy valós európai külpolitika irányába, amely lehetővé teszi Európa számára, hogy megjelenjen a nemzetközi szintéren. Köszönöm, köszönöm. Sinclair Uh képviselője a szó. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A 17 és 19-es módosítók ellen szavaztam a NATO, illetve a NATO ö, támaszpontok ö, elmozdítását, illetően az EU-n belül. Az egyik ö, érv az volt az európai projekt mellett, hogy az EU az elmúlt 50-60 év során békét teremtett itt. Ez nem igaz, mert a NATO tette ezt e, Európában e, erőivel. És azt hiszem, hogy szégyenletes e, ezen ház számára, hogy ilyet lehetővé tett. A frakció, amely módosító indítványokat javaslatot, olyan ideológia alapján teszi azt, amely gyakorlatilag megsértette az alapvető emberi jogokat. A NATO erők védték ettől a rémálomtól Európa többi részét. Hálás vagyok az Egyesült Államoknak és Kanadának és a többi NATO országnak, azért, hogy megszabadítottak minket ettől a rémálomtól. Azt hiszem, hogy az Egyesült Királyság és az összes többi ország érdeke is, hogy felépjen az új totalitáriánus rendszer ellen, vagyis az EU ellen. Köszönöm. Köszönöm, most pedig biztonsági stratégia és közös biztonsági és védelempolitika következik, és C. úr. Köszönöm, elnök úr. Én mellette szavaztam, mert hangsúlyozni kívántam, hogy a remélhető szinergia a katonai és a polgári területek között az Európai Unió, illetve a tagállamok vonatkozásában, eltekintve néhány semleges országtól, közös számunkra. Azt gondolom, hogy fontos az is, hogy koordinációs mechanizmusokat vezessünk be, mint például az állandó operatív központ az Európai Unióban, a közös biztonság és védelemi politika fő képviselője számára, mind polgári, mind katonai ö, műveletek számára, hogy legyen koordináció a jelenlegi rendszerben, ami nincs. Köszönöm. Sontis úr következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm türelmét is. Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek, mert hogy fenntartja azt a veszélyes irányt, amelybe Európa fordult Lisszabon óta. Ez az Európai Unió felfegyverzése, militarizálása, a, militari, a katonai beavatkozások legitimitétele, Mindez akkor történik, amiközben társadalmi, szociális ö, ö, nyugtalanság érzékelhető az EU-n belül. Hatalmas felelősség terheli az Európai Uniót, mert a világ szerkezete változik, a hatalom szerkezete hatalmi szerkezetek változóban vannak, ezért fontos, hogy egy barátságosabb politikát folytassunk a szomszédainkkal szemben is, és ne kövessük vakon az Egyesült Államokat mindenhová. Diplomat, diplomáciai eszközökkel rendezzük a konfliktusokat, ne az erő használatával, akár az ensz belül. Ezt akarják az európai állampolgárok. Köszönöm szépen, három órakor folytatjuk a munkát, hogy zárom az ülést.